a Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás. Maria de Sarnez asszony jelentése, négy percben ismertesse a jelentést. Euh, a parlamenti képviselőknek euh, szeretném megköszönni a munkáját, akik euh, nagyon nagy mértékben részt vettek ennek a fontos javaslatnak a kidolgozásában. Mindenki szerintem teljes mértékben tudatában van annak, hogy ez egy fontos pillanat Tunézia életében. Itt ebben a plenáris ülésteremben mindenki tudja azt, hogy milyen nehéz helyzetben van ma gazdasági szempontból Tunézia, hiszen hatalmasak a regionális különbségek, óriási a munkanélküliség Tuné, Tunis, és a déli részek között hatalmasak a különbségek, szociális problémák is vannak biztonsági problémák, hiszen gyakorlatilag a turizmus megszűnt a terrorista támadások miatt, ez pedig 500 ezer munkahelyet jelent a turizmusban, mínuszban. Kérem, hogy egy picit távolabb beszélgessenek tőlem, mert nagyon zavar. A terrorista támadások, a Bárdó Múzeum, a Szuszi támadás, mindannyian ismerjük, tudjuk, hogy mi történt a líbiai-tunéziai határon, több mint 500 kilométeres a határszakasz Líbiával, ahol óriási a dzsihadista nyomás kábítószerkereskedelem, emberkereskedelem, és még sorolhatnám. Hatalmasak tehát a kihívások migrációs és biztonsági szempontból. Több mint 1 millió 800 ezer líbiai menekültet fogadtak be, ez majdnem 20%-át teszi ki a saját lakosságuknak. Tehát ezek a nagy kihívások Tunézia életében ma, és ezek ellenére, ahogyan láthatjuk, a demokratikus átalakulás elképesztő, és a Nobel, a béke, Nobel békedíjat is a tunéziai civil társadalom kapta meg. És a nehézségek miatt, és azért, mert ennek ellenére ebben a nehéz helyzetben is Tunézia folytatja a munkáját, nekünk kell segítenünk őket, nekünk európaiaknak kell mellettünk állnunk, és ezért ez az 500 milliós makrogazdasági segítségnyújtás Tunézia számára rendkívül fontos. Ez egy stratégiai kérdés, európai politikai szempontból is. Megnyitottuk a kereskedelmi tárgyalásokat is, de itt ennél többről van szó. Egy igazi gazdasági, politikai partnerségi viszony kialakítása a tét, sürgősségi helyzetben élünk, például az olívaolaj tekintetében nagyon nagy segítséget nyújtott a mi gazdasági segítségnyújtásunk Tunéziának. Ez a második makrogazdasági segítségnyújtás 15 év alatt kell majd ezt kifizetnünk. Szeretnénk azt, hogyha elszámoltatható lenne ez a rendszer, és hogyha valóban hozzájárulna Tunézia fejlődéséhez. Amennyiben el tudjuk fogadni ezt a jelentést, én úgy gondolom, hogy a tanács is támogatni fogja, és azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy minél hamarabb fizessék ki ezeket az összegeket, még a nyár előtt, hiszen, hiszen Tunéziának valóban szüksége van rá. És végül én úgy gondolom, hogy ez egy kölcsön, tehát csak kölcsönt nyújtunk, amelyet majd 15 éven belül kell visszaforduljanak, és ez nagyon nagy segítség a tunéziai államadóság kezelése szempontjából is, amely állandóan növekszik. Remélem, hogy hallgatnak engem. Németország és Franciaország úgy döntöttek, hogy a Tunéziával szembeni követeléseiket, 60 millióról volt szó Franciaország esetében, 60 millióról Németország esetében. Ezeket átalakították egy fejlesztési támogatásba, tették át, és ez szerintem nagyon okos döntés volt, bölcs döntés volt. Kérem, hogy ezt fontolják meg mások is, az Európai Bizottság is gondolja végig, hogy mit lehetne tenni. Szerintem sokkal hatékonyabb lenne, és jobb Tunézia szempontjából az, amit Európa is megtehetne, hogyha Franciaország és Németország nyomdokaiba lépne. És végül, kedves kollégák, mindannyian látjuk azt is, hogy Tunézia mellett kell álljunk, ezt értükkel megtegyük, de Európáért is tesszük ezt, hiszen szükségünk van egy stabil Tunéziára, amely békében él Európa partjainál. Köszönöm. Thank you, and I... Köszönjük szépen. Katály nem biztos úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Uh, Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónak, Marielle de Sarneznek, illetve mindazoknak, akik ezen a jelentésen dolgoztak. Tudjuk, hogy Tunézia óriási politikai és gazdasági kihívásokkal néz szembe, ezért uh, javasoltuk, hogy ilyen uh, makroszintű pénzügyi támogatást nyújtsunk az országnak a 2015-ös terrorista támadások a turizmust nagyon komolyan érintették, és a külföldi befektetők is elkerülik az országot. Így a gazdasági növekedés, illetve általában a devizatartalékok is csökkentek. Nemzetközi segítségre van szüksége az országnak arra, hogy a politikai átmenet stabilizálódjon. Itt nyilván a 2011-es arab tavasz változásaira gondolok. A nemzetközi bilaterális donorok az IMF vezérletével, vezetésével biztosították Tunéziát arról, hogy továbbiakban is támogatják majd. Az Európai Bizottságnak természetesen támogatnia kell a jövőben is 500 millió eurót szántunk erre. A 300 millió eurós támogatást egészíti ez ki. Ez így tehát a déli szomszédságunkban a legnagyobb makroszintű pénzügyi támogatás lesz, amelyet az elkövetkező évek során három részletben fizetünk ki. Ennek ezt mindenképpen annak tükrében kell tekinteni, hogy milyen óriási erőfeszítéseket tesz Tunézia annak érdekében, hogy kialakítson egy demokratikus berendezkedési országot, annak ellenére, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak ezen. Ez a makroszintű pénzügyi támogatás természetesen nagyon komoly feltételekhez kötött Tunéziának. Az új IMF programot kell teljesíteni ahhoz, hogy jogosult legyen erre a támogatásra. A az államháztartási gazdálkodás, a pénzügyi és adóreformok, a munkaerőpiaci reformok, és az idegen forgalomra, illetve a befektetésre vonatkozó különböző feltételek. Hangsúlyozni, tart, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mennyire sürget minket az idő, hiszen 16-os és 16-os lejáratú tartozásainak a finanszírozására kell, hogy fordítsa. Tunézia részben ezeket a pénzeket, ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság javaslatát módosítások nélkül támogatták. A tanács is kifejezte azt a szándékát, hogy támogassa ezt a javaslatot. Köszönöm szépen a támogatásukat és a figyelmüket, és várom előre is a nagyon gyümölcsöző vitát. Köszönöm szépen. Másfél percre megadom a szót elsőként Csikú úrnak. Grazie, grazie presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a néppárt frakciójának nevében mindenképpen támogatom ezt a fajta eljárást, szerintem sürgősen meg kell ezt tenni, pontosan azon okoknál fogva, amelyeket a kollégáim felvetettek már. Az Európai Unió szomszédsági politikája rendkívül fontos politika, egy nagyon hatékony, hatásos eszköz, főleg akkor, amikor a demokrácia és a szabadság projektjét szeretnék megvalósítani Tunéziában, és nagy, és ez a projekt nagyon fontos Európa számára is. Arról van itt szó, hogy bizonyos határokat be kell tartani, egy hihetetlenül nagy és súlyos drámáról is beszélünk, a migrációról, ezt is tudni kell kezelni. Fontos döntéseket kell hozni, és olyan politikákra kell koncentrálnunk, szakpolitikai döntésekre, amelyek hatékonyak. Strukturális reformokra van szüksége Tunéziának, ezekben kell őket segíteni. Valójában 5 milliárd eurót kéne nekik adni, nem 5, 500 milliót. Arra van szükségünk, hogy biztosak lehessünk abban, hogy megtörténik az átalakulás. Tehát a néppárti frakció támogatja ezt az, ezt az intézkedést. Egyértelmű az is, hogy a szabályokat be kell tartani, és a különböző jogszabályokat, és ezért mi hamarabb meg kell ezt tenni az Európai Unió érdekének megfelelően is. Köszönöm szépen. Thank you, and now for... Köszönöm szépen, most pedig két percre, két percre megadom a szót Morel úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tunézia egy demokratikus átalakulást indított el, azóta mindenki arról beszél, hogy példást, magatartást láthatunk Tunézia felől, Tunézia részéről, és az Európai Unió is kiállt mellettük. Szabad kereskedelmi egyezmény tárgyalásokat kezdtünk el Tunéziával, nyilvánvalóan ez egy asszimatrikus és progresszív kapcsolat, hiszen partneri kapcsolatban állunk Tunéziával. Emlékszünk, amikor vitáztunk erről, például az olívaolajra vonatkozó kvóták tekintetében, most pedig a makrofinanszírozási segítségről beszélünk. A frakciónk támogatja ezt az intézkedést, ezt az elképzelést, nagyon gyorsan és e, minél hatékonyabban segíteni kell Tunéziának. De azt hiszem, hogy néhány dolgot le kell szögeznem. Egy. Nagyon fontos, hogy Tunézia végre tudja hajtani a strukturális reformokat. Arra kérem a bizottságot, hogy a lehető legrugalmasan, lehető legintelligensebben kezelje ezt a kérdést, de hiszen nem érdekünk az, hogy elfolcsuk, megfolcsuk a tunéziai gazdaságot. Aztán ott van az IMF is. Aki azt mondja IMF, az azt mondja hitel. Aki azt mondja hitel, azt mondja eladósodás. Ez egy nagyon súlyos probléma. Tunéziában még a Benali időszakból maradt ez, ez a problémájuk, tehát az előző rezsimben halmozták fel ezt az adóságot Tunéziában. Még egy dolog, nagyon sok Benali párti Európában bujkált, vagy helyez, bujkál, vagy helyezkedik el. Nos, Európában is tenni kell valamit azért, hogy ezt a problémát megoldjuk. Sürgősen erre a támogatásra szüksége van Tunéziának, de ettől még hosszú távon is gondolkodni kell. Hosszú távon kell ugyanis szolidárisnak lennünk, és nem csak ilyen sürgőségi támogatásokkal ezért ez a vélemény a szocialista frakciónak, támogatjuk a szöveget. You, Mr. Lunes, one minute. Köszönjük, Lunes úr, egy percben. tribüne. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a galérián helyet foglaló csoportot is. Az Európai Unió nagyon nagy figyelemmel kell, hogy legyen a szomszédsági régiókra, és meg kell feleljen az ott megjelenő kihívásoknak. Tunézia stabilizálódik, és a demokrácia kialakításán dolgozik. Egy hatalmas kihívásokkal jelentkező időszakornak néz elébe. Fiatalok szempontjából, a terrorizmus és más problémák szempontjából, tehát nagyon fontos időszak ez a mostani. Tunézia Tunézia megbízható, stabil partnerünk kell, hogy legyen a régióban, ezért támogatnunk kell ezt az országot ebben a demokratikus stabilitáshoz vezető folyamatban. Egy egy olyan időszak ez, amelyben gazdaságilag támogatnunk kell az országot, de nem szeretnénk blankó csekkeket kiállítani, szeretnénk, hogyha valóban lenne növekedés is. Köszönöm szépen, Leárik úr következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy segítenünk kell a tunéziai népnek, támogatnunk kell a tunéziai társadalom, a, a szakszervezetek, a politikai erőket a demokratikus átmenetben annak érdekében, hogy javuljon az emberek élete. De ez a támogatás a régi IMF feltételek mellett nem folyósítható, amely alapvetően a szuverenitást sérti. Általában újító jellegű megoldásokra van szükség, egy közös alap, vagy egy közös ilyen népi bank létrehozásával annak érdekében, hogy valódi fenntartható fejlődés jöjjön létre, környezetbarát, fenntartható munkahelyteremtéssel kiegészítve. Arról nem is beszélve, hogy a Ben Ali család által elkobzott javakat pedig azonnal vissza kell szolgáltatni az őket, mert az, az azt a megilletőknek. Zsadó úr, köszönöm szépen elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, tudjuk jól, hogy mennyire bonyolult a helyzet Turéziában. Tudjuk, hogy az idegenforgalom gyakorlatilag összeomlott a terrorista támadásokat követően. Tudjuk, hogy Tunéziából milyen nehéz exportálni termékeket. Megpróbáljuk persze eh, az olívaolaj Európa tört, Európába történő exportálását könnyíteni. Tudjuk, hogy mennyire kiszolgáltatottak a demokratikus folyamat során. Öt éve kezdődött mindez. Azt is tudjuk, hogy Tunézia akkora terület, mint Anglia, és annyi menekült található ebben az országban, mint az egész Európai Unióban. E, rettenetesen fontos, hogy ez a demokratikus átalakulás után elindult ország itt a szomszédságunkban segítségre, segítséget kapjon tőlünk. Éppen ezért mindenképpen a makroszintű pénzügyi támogatást kell nyújtanunk Tunéziának. Ugyanakkor tudjuk, és az Európai Parlament 2012-ben meg is szavazta tulajdonképpen ezt. Az adósságokat, a lévek alatt felvett adósságokat pedig mindenképpen át kell ütemezni, vagy könnyíteni kell. Ez az adósságkönnyítés elengedhetetlen. Kedves kollégák, eh, nézzük csak meg Tunéziát ma, a az eh, IMF feltételeihez eh, eh, kötött makroszintű támogatást. Úgy érzem, hogy sokkal nagyobb rugalmasságot kell tanúsítanunk ezen támogatás nyújtása során. Úgy vélem, hogy amikor azt látjuk, hogy a török kormánynak milliárdokat adunk, amely egyáltalán nem demokratikus világító torony Európa vagy Ázsia egén, akkor pár száz millióval megerősíthetjük a demokratikus átmentet Tunéziában, akkor nem szabad semmiképpen sem ezt a lehetőséget elfecsérelni. Köszönöm az elnök, megszakítja a hozzászólót, Castaldo úr következik egy percben. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy milyen súlyos helyzetben van Tunézia. Ezt a kollégáim elmondták, nagy a, függ, nagy a munkanélküliség, főleg a fiatalok körében a terrorizmus térdre, térdre kényszerítette a turizmust, ez is nagyon komoly probléma. 1 millió 800 ezer líbiait fogadtak be, nagy szolidaritásra a tunéziaiak. A déli területek esetében alapvetően nagyon, alapvető probléma a fekete gazdaság. Úgy gondolom, hogy az 500 millió nem elég, ez így van, de szerintem a szolidaritásról és az emberi jogok elterjesztéséről kell bizonyságot tennünk, tehát nem a megszorításokról. Ez nem elég. Azt gondolom, hogy az Európa felé az Európa, az, az, az adósságot, amivel Európának tartoznak, azt is valahogyan át kell konvertálnunk. Tehát nem, ezt el kell mondanunk a tunéziai népnek, hogyha nem így teszünk, akkor az a mág, egész Mágrebnek nagyon rossz lesz. Köszönöm szépen, Nikola B. úr következik. Politikailag nagyon törékeny ez az ország, nagyon sok az terrorista tevékenység, a turizmus összeomlott, a tunéziai helyzet eléggé aggasztó. A tunéziai modell tehát nem lehet még éltetni, de azért a demokratikus átmenet elkezdődött. Én nem gratulálok azért senkinek, hogy az ipari termékek esetében nincsen már vám Tunézia és Európa között. Szerintem a szabadkereskedelmi egyezmény sem az EU-nak, se a tunéziaiak, sem a tunéziaiaknak nem jó. De a makrofinanszírozási támogatás mindenképpen jót tesz majd Tunéziának. Remélem, hogy a közös értékeinket is védik majd. Sajnos, ha nem megfelelően kezeljük ezeket a támogatásokat, annak több hátránya van, mint előnye erősítsük meg Tunéziát az eddig elért eredményekben, és segítsük őket, hogy újabb eredményeket éljenek el. Köszönöm, Funtulis úr, következő másfél. Pajki Enosi βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης με εκατομμύρια... Meghosszabb, meghosszabbított válság időszakot él az ország, rengeteg munkanélküli van, milliók élnek szegénységbe. Hogy, hogy tudunk az európai, ebben az európai helyzetben reagálni arra, hogy harmadik országoknak küldünk mindenféle kiigazítási, meg, meg fejlesztési programokra milliárdokat. Az, azoknak a pénzeknek az egyharmadából, amelyet Tunéziának adunk, a brüsszeli parlament előtt ö, ö, látható ö, hajléktalanokat el tudnánk látni. Mi pedig még, mégis Tunéziának küldjük a pénzt. Görögország nagyon jó minőségű olívaolajat termel, az ő termeléseket is támogatnánk, de nem ezt tesszük. A, az, az, olaj, az, az a pénz, amit az olajért nekik fizetünk, még a költségeiket sem fedezi az országok, a harmadik országok támogatása csak jótékonykodás, sokkal jobb lenne, hogyha a saját problémáinkat oldanánk meg, a harmadik országokat pedig hagynánk, hogy fejlődjenek úgy, ahogy tudnak, sokkal jobban meg tudják ezt oldani, mint Európa segítségével. Fiszesz úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy ezt a támogatást megadjuk Tunéziának, ez plusz 500 millió euró. Tunézia stratégiai és privilegizált partnerünk, megfelel a demokratikus előírásoknak, tehát eh, támogatást kaphat tőlünk. Nagyon komoly gazdasági, struktúra, eh, gazdasági és reformokat hajtanak végre. Az Európai Uniónak továbbra is támogatásáról kell tanulbizonyságot adni Tunézia felé. Ez az egyetlen olyan ország, amely nem megfelelően elnevezett EU arab tavasz után demokratikussá vált a radikális iszlamisták szándékainak ellenére, akik stabilizálni akart, destabilizálni akarták. Sajnos a terrorista cselekvények, a terrorista támadások következményei a turizmusra komoly hatással voltak, ezen kívül nagyon sok a libiai menekült Tunéziában, nap mint nap még most is sokan lépik át a határt, de ez egy baráti ország, baráti partnerünk, tehát mindenképpen konszolidálni kell a demokráciát. Martin úr. Köszönöm, elnök asszony. 95-ben Tunézia volt az első a ország, amely társadalmi megállapodást írt el az Európai Unió most, és még inkább segítségünkre szorul a szocialista frakció álláspontját nagyobb becsült kollégám világosan felvázolta. Először is három stádiumot látunk ebben. Először is az Európai Uniónak nagyobb segítséget kell nyújtania, hogy a Ben Ali pénzek visszáramoljanak. Európai bankokban található ezen pénzjelentős része, ez megengedhetetlen másodszorban egy mély és átfogó megállapodást szeretnénk kötni Tunéziával, amelynek asszimetrikusnak kell lennie. Nekünk nagyobb piasznyatást kell tanúsítanunk, mint Tunéziának felénk, egész egyszerűen azért, mert gazdaságilag nagyon rosszul áll uh, Tunézia szénája. A makroszintű pénzügyi támogatást üdvözlendőnek tartjuk, de ez nem egy biankó csekk, ezt hangsúlyozzuk. A, a többpárti demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása nagyon komoly előfeltételek. Köszönjük, Forenza asszony, egy percben következik. Eh, presidente. Köszönöm, elnök asszony. Úgy véljük, hogy helyes dolog Tunéziának segíteni, hogy a gazdasági válságból kiléphessenek. A különböző terrortámadások után a turizmus nagyon nehéz helyzetben van. De a bizottság javaslatát nem tudjuk elfogadni. Például a olívaolajra vonatkozó kvóták esetében is negatív az álláspontunk. Szerintem nem lehet csupán ilyen eszközzel fellépnünk. Ugye ez a makrofinanszírozási segély az IMF lépéseit kíséri a washingtoni konszenzusból diktálták az eddigi közel-keleti politikát. Ez, ennek következményeképpen az egyes a ellentétek csak növekedtek Tunéziában. Szerintem nem ez a követendő út, az adósságot újra kell tárgyalni, a Benelli által elkobzott javakat vissza kell adni az országnak, és csökkenteni kell a munkanélküliséget. Ezért támogatást kell adni, nem pedig kölcsön. Köszönöm, Száifi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a terrorista támadások, amelyek két térre kényszerítették a tunéziai gazdaságot, emlékeztetnek bennünket arra, hogy Tunéziának még talán soha nem volt ennyire szükség az Európai Unió szolidaritására. Az átmenet, a demokratikus átmenet ugyanakkor veszélyben van, a tavaly októberben odaítélt Nobel békedés jól bizonyítja. Ezt ez az újabb makroszintű pénzügyi támogatás engedhetetlen, és remélhetőleg hozzárul majd ahhoz, hogy a gazdasági fellendülés beindul mindenki előnyét szolgálva ezzel Tunéziában. Főként a fiatal korúak munkanélküliségét csökkentett, minden harmadik diplomás ugyanis állás nélkül él. Fontos, hogy politikai stabilitás és a gazdasági felendülés pályájára állítsuk az országot, ez szolgálja az egész régió érdekét. For one minute, Mr. Panzeri. Köszönöm szépen, Panzeri úr követ. Grazie. Nei cambiamenti che... Köszönöm szépen. 2011 óta egészen mostanáig nagyon sok változás történt Tunéziában, a közvetlen déli szomszédunknál, és ez mindenképpen siker a demokratikus konszolidációban. Éppen ezért privilegizált partnerünk lett Tunézia, és nagyon komoly eleme a régió stabilitásának a közel-keleten, illetve a Magrebben. Többször is terrorista támadás érte az országot, éppen ezért térdre kényszerült a turizmus, és nagyon rossz helyzet, nagyon magas a munkanélküliség ráta, Mindenképpen reformokra van szükség, és a civil társadalom megerősítésére. Nyilván Tunéziának meg kell, el kell végezni a saját házi feladatát is, de az is fontos, hogy mások segítsenek rajta. Katály nem biztos úr. A parlament azt mondja önnek, hogy többet kell tenni, tehát egyáltalán nem arra van szükség, mint amit Ukrajnának nyújtunk, sokkal többre. A nacionalisták butasága nem szabad, hogy megakadályozom minket. Tunéziának rendkívül fontos szerepe lehet az Európai Unió számára szempontjából is. Köszönöm, Gáler úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevő asszony felvázolta, hogy milyen kihívások állnak Tunézia előtt. Úgy gondolom, hogy itt a parlamentben széles a konszenzus Tunézia támogatásával kapcsolatban, mert ez a mi érdekünk is hajlandók az átfogó együttműködésre. Szeretnénk ezt a fiatal demokráciát támogatni, például az önkormányzati választások vitelében is. Nagyon fontos, hogy a külföldi fejlesztések, beruházások keretében segítsük a gazdaságokat fejlődni, hogy le, legyenek képzett szakemberek. A, a központi szerepe van ennek az országban a földközi tengerben. Az ország biztonságát meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a polgáraink is jó, nyugodtan elmehessenek ott oda nyaralni, és hogy ezzel Tunézia polgárainak is munkahelyeket szerezzenek. Bosztinár úré a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, kollégáim. A terrorista támadások és a támadások kockázata nagyon súlyosan érinti ezt a kulcsfontosságú gazdaságot. Az ország turizmusból szerzett bevételének több mint egyharmadát veszítette el tavaly, de különösen a környező országokban uralkodó bizonytalan helyzet sújtja őket, már pedig mi érdek, a mi érdekünkben is áll, hogy a régió biztonsága megerősödjön, ezért kell Tunéziát segítenünk. Európa már eddig is nagyon nagy méretű finanszírozást nyújtott, nyújtott Tunéziának, az átfogó kereskedelmi megállapodást ezután is támogattunk el, és támogatom azt, hogy erősebb aszimmetrikus kereskedelmi kapcsolatokat fejleszünk ki az az országgal, mert ez az ország javára fog válni. Végül pedig szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos és sürgős az, hogy a tunéziai nép kapja meg a pénzt, és az európai bankok pedig találják meg, hogy Ben Ali eszközei, pénzei hol vannak, és azt is adják át a tunéziai népnek. Elnök, köszönöm szépen vigyáznunk kell, hogy ne fussunk ki az időből, ezért minél több embernek meg fogom adni a szót a spontán felszólások közé. Caputo úr! Köszönöm szépen! Tunézia az elmúlt években nagyon fölgyorsította a demokrácia konszolidálását, úgyhogy komoly reményeink fűződnek ehhez az országhoz az arab tavasz kontextusában. De sajnos a turizmus térdre kényszerült, többször is terrorista cselekménytámadást hajtottak végre Tunézia ellen. Ettől nyilvánvalóan a turizmus nem vett legjobban, pedig ez lenne a tunéziai, a tunéziai gazdaság motorja. Támogatjuk azt a javaslatot, hogy makroszintű pénzügyi támogatást nyújtsunk Tunéziának, hiszen gazdasági stabilitás a cél, és nagyon fontos, hogy komoly reformokat hozzanak végre. Európának szolidaritást és határozottságot kell mutatnia az arab tavasz országai felé, ezen országok közül példa, ez példa a tunéziai modell egész közel-keleten és a Magreb országaiban. Köszönöm szépen, Jakovcsics kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tunéziára nagy szükségünk van, mint partnerországra, mégpedig olyan demokratikus országra van szükségünk, amely a példa lehet a sikeres átalakulásra a földközi tenger déli partján. Tunézia keresztúthoz érkezett, éppen ezért 500 millió euróval mindenképpen segítenünk kell őket. Szerintem ez a helyes lépés, pontosan erre van szükség, nincs is más alternatíva. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ismét káosz alakul, alakul ki Tunéziában. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a mai döntésünk jó példa arra, hogy hogyan lehet segíteni azoknak az országoknak, amelyek valóban demokratikussá és szabaddá akarnak válni. Támogatom tehát ezt a javaslatot, és mellette fog szavazni. Köszönöm, Vigasz úr, a szó egy percre. Somos favoráveis ao princípio da cooperação internacional Köszönöm, a nemzetközi együttműködés alapelveivel egyetértünk, és annak, hogy segítsük azokat az országokat, amelyek gazdaság nehézségekkel néznek szembe. Ugyanakkor a nép szuverenitásának tiszteletben tartásával kell ezt végrehajtani, a megfelelő fejlődési pályára állítást kell segítenie. A pénzügyi rendszert át kell alakítani, a beruházói környezetet javítania kell, a költségvetési szigort növelni kell, enélkül az érdemi együttműködés elképzelhetetlen. Ugyanakkor a teljes liberalizációra, gazdasági liberalizációra épülő modell próbálunk ráerő, erőszakolni Tunéziát, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Ez alapvetően úgy érezzük, hogy nem csak feltételeket szabunk, hanem még nagyobb szegénység így az országra. Köszönöm, most pedig Katainen úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon az eddig elhangzottakra, parancsoljon Katainen úr. Köszönöm elnök azt, hogy tényleg csak roppant röviden, tömören és velősen ad hangsúlyozom annak fontosságát, hogy mennyire sürget bennünket az idő. Nagyon remélem, hogy a parlament támogatását elnyerjük. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy további időt vesztegessünk. Köszönöm az elmondottakat, az érdeklődésüket. Azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy Tunézia támogatása a gazdasági, szociális, társadalmi és regionális stabilitás kérdés is egyben. Köszönjük, mondja az elnök. Köszönjük, biztos úr, és másfél percre a raportőrnek, de ez asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Merci, monsieur Köszönöm elnök azt, hogy köszönöm biztos úr. Nagy hatással nagy, volt rám, nagy benyomást tett rám, hogy a kollégák ennyire egyetértenek. mindannyian egyetértünk abban, hogy szolidaritást, igazi szolidaritást kell mutatnunk Tunéziának. A bizottságnak azt mondjuk, tehát azt üzenjük, hogy minél hamarabb meg kell adni ezt a makroszintű pénzügyi támogatást Tunéziának, ők várnak erre, számítanak rá. Reformokra van szükség, de meg kell találni, hogy pontosan milyen módon lehet a legjobban segíteni nekik. Ez is egy újabb jel tunéziai barátaink felé. Azt akarjuk megmutatni ezzel a szavazással, hogy nincsenek egyedül, Európa mellettük áll. Köszönöm. Thank you, Madam Köszönöm szépen, Desarnes asszony.